Señorías, vamos a empezar la, la votación. Hölgyeim és uraim, kezdjük a szavazást. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Vamos a votar Szavazni fogunk az egyszerűsített eljárás szerint Köztinger asszony jelentéséről, amelynek témája az Európai Unió és a Közép-Afrikai Köztársaság között létrejött az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról és egyéb témákról szóló partnerségi megállapodás. Köszönjük, asszonynak megadom a szót. Kollégénen un kollég. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Az első szavazás az EU önkéntes megállapodására vonatkozik Libériával és a Közép-Afrikai Köztársasággal. Ezeknek célja, hogy egy bizonyítványrendszert állítsunk fel, amely biztosítja, hogy a faárut legálisan termelték ki. Ebben a két afrikai államban ez a legfontosabb gazdasági szektor. A fogyasztókat így biztosíthatjuk csak úgy, mint a kereskedőket, hogy biztosított forrásból származik a faáru. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a jelentéshez és a fenntarthatóság, környezetvédelem területén és a védelem területén, hiszen ezeket a területeket polgárháborúk túlják, segített a munkánkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Köztinger asszony. Tovább lépünk a szavazásra. Mellette szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodás elfogadva. Nézzük a következő jelentését Köztinger asszonynak az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti önkéntes partnerségi megállapodásról mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépnünk, tovább lépünk Hübner asszony jelentésére a pénzügyi stabilitások vonatkozásában komoly nehézségekre küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázat megosztó eszközeiről. Együttesen szavazunk 17 módosítóról mellette ellene tartózkodás elfogadva. Illetve a következő módosításról szavazunk, 24-es, megnyitom a szavazást elektronikusan. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. A módosítót elutasítottuk. Következik a 25-ös módosító, szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. A módosítót elutasítottuk. Caronia asszony. Señora Caronna, que pidió la palabra? Kéri a szót? Señor Caronna. Caronna úr ebben az esetben. No? Nem kéri a szót? Si, ah, si, si, Esperoni. Esperoni úr. Grazie, Presidente. Io vorrei rilevare che su... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék arra utalni, hogy 12 10 óra perckor kezdtük a szavazást, pontosan 12 óra 9 perckor, mert ez az óra itt a teremben két percet siet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Peroni úr, ezért a pontosításért, ami szinte pornográfiai pontosságú mellette szavazunk a, tiz, a 19-es módosító tartózkodás elfogadva, 21-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elutasítottuk. Most a 14-es módosító következik mellette. Ellenne tartózkodás elfogadva. 21-2-es szavazása. Megnyitom a szavazást, nem szerinti van. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosító mellette ellenne tartózkodás elfogadva. 23-as név szerint megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. A módosítót elutasítottuk. A következő a bizottsági javaslat a módosításokkal együtt. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a javaslatot, illetve most az határozat tervezett szavazása következik. Népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom. Elfogadtuk a dokumentumot. Most a következő ponthoz térünk. Ez egy határozat tervezet az Egyesült Baloldal részéről. Az Európai Bíróság véleményéről az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti az utas nyilvántartásra vonatkozó adatok felhasználásáról. A javaslatról szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig tovább lépünk a következő jelentéshez. Szerzője Sofia Intveld és ugyanez a témája. Intveld asszony megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak válaszolni szeretnék néhány kolléga felvetésére. Ők nem tudták pontosan, hogy hogyan kell szavazni. Hogyha mellette vannak ennek a megállapodásnak, akkor a jelentés mellett kell szavazniuk, és hogyha ellenzik a megállapodást, akkor a jelentés ellen szavazzanak. Csak szerettem volna biztosítani, hogy ne legyen semmiféle félreértés. Köszönöm szépen. Intfeld feldasszony, most pedig szavazunk a javaslatról, amelyhez nem érkeztek módosítók. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és a javaslatot a ház világos többséggel elfogadta. Pasamos al informe. A következő jelentés asszony. Köszönöm szépen. Csak az adminisztratív okoknál fogva. El szeretném határolni magam a jelentéstől, hiszen az ajánlásaim ellenében született. Köszönöm. Akkor szavazunk a Tyson jelentésről, a közös konszolidált társasági adóalapról. 37 módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 44. módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43. módosító indítvány mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es módosító név szerinti, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és a módosítót elutasítottuk. Következik a 14. módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. És ezzel a 40-es módosító okafogyottá válik. Most a javaslatról és a módosításokról szavazunk együtt, mellette ellene nem látok világosan, úgyhogy meg kell erősítenünk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű a többség, az igenek többsége, és most pedig név szerint szavazunk a javaslatról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És itt is egyértelmű a többség. Most pedig Luling asszony jelentése következik az energiatermékek és a villamos energia adóztatásáról. 42 bizot, szakbizottsági módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő a 23. módosító, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31. módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodás ezt is meg kell erősítenünk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es módosító mellette. Én kérem, hogy szép magasra emeljék fel a kezüket. Ellene tartózkodás nagyon közel van, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. És most pedig a 40. módosító következik név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És a módosítót elutasítottuk. A 63. módosító következik név szerint, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Egyértelmű az elutasítás többsége. Most pedig az 52-es módosítóról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És úgy látom, hogy teljes a szavazat egyenlőség, úgyhogy ez elutasítást jelent. 52. 52-es következik, mellette. 52 es la acabamos de votar. Nem az 52-esről az előbb szavaztunk egy kicsit felzaklatott ez a szavazategyenlőség. Az 53-asról fogunk szavazni, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű az igen szavazatok többsége. És most az 55-ös módosítóról szavazunk mellette. készfentar, készfenntartással, mellette tehát, ellene, tartózkodás, ellenőrizik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a Nyolcas módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás. Úgy látom, hogy az itt jelenlévők fele nem is jelentkezett, úgyhogy most elektronikusan ellenőrizzük. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű, az igen szavazatok többsége elfogadtuk a módosítót. Most pedig az 51-esről szavazunk mellette. Ellene. Megnyitom az elektronikus szavazást ellenőrzésképpen. Lezárom a szavazást, és a módosítót egyértelmű többséggel elfogadtuk. Most az 16-os következne, hogyha nem vált volna okafogyottá. Így a javaslatról a módosításokkal együtt szavazunk most mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazása a javaslatról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a dokumentumot, gratulálok Luling asszonynak. Votamos la propuesta de resolución a következő állásfoglalási indítvány a felhívás konkrét lépésekre az adócsalás és az adókerülés elleni küzdelem terén az első bekezdésről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A harmadik bekezdésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Egyértelmű az igen szavazatok többsége, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A hetesről név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű a többség, elfogadtuk. Egyes mellette, lássam a kezeket a levegőben, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A négyest visszavonták, és most az E preambulum bekezdésről szavazunk két részben. Az első erről név szerinti szavazást nyitok most meg, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az első részt egyértelműen elfogadtuk, és most a másodikról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Az F preambulum bekezdésről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, G bekezdés, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Most az állásfoglalási indítvány egészéről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelmű a többség. Elfogadtuk, köszönöm szépen, most pedig a szavazat magyarázat.